Hát kérem, kedves kollégák, foglaljanak helyet. You have a German chairman for the moment. Eh, na most vigyázzunk eh, az elnökre. Nagy öröm számomra mindenkit eh, ezen a megalakuló ülésen üdvözölni. A pénzmosás adókikerülés és adókiadás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszaságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság ülésén. Nos, hát a pana eh, betű szó az azért ezekből a szavakból nem rakható össze, de hát eh, majd a hátterét megvilágítjuk elfogadjuk. Először is megnyitottnak nyilvánítom az ülés, és mindenkit szeretnék erre emlékeztetni, hogy a célja az ülésnek az, hogy felállítsuk az elnökséget, tehát megválasztjuk az elnököt és az alelnököket, mindezt a 204-es és a 100 195-ös számú cikkek alapján. Nos, akkor először az elnököt és az alelnököket választjuk meg. Nos, az állandó póttagoknak a nevét, akik részt vesznek a szavazásban, azoknak a nevét ismertetni kell, és lehet, hogy vannak változástatások is a különböző frakciókban, de egyelőre nem szóltak erről, de mindezt azelőtt kell megtenni, mielőtt megválasztanánk ezeket ezeket a tisztségviselőket. Nos, akkor megszámoltam már, hogy szavazók képesek vagyunk, tehát elegen vagyunk. Ez egy negyedét jeli a tagoknak, de hát többen vagyunk, mint 17-en a mai ülésen, és remélem, hogy csak növekedni fog ez a szám és a továbbiakban is ilyen nagy számú képviselet lesz, mint az alakuló ülésen. Nos, akkor a, nézzük az első napi rendi pontot, ez pedig az elnök megválasztása. Szeretnék most jelöléseket kapni, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy vagy egy frakció, vagy a tagoknak 5%-a kell, hogy jelölje. Csak emlékeztetnék a szabályokra. Akkor most kérem a javaslatokat. Rosáti úr. Köszönöm. Az EPP nevében Werner Langen kollégánknak a jelölését szeretném benyújtatni. Tudjuk, hogy nagyon tapasztalt képviselő, hiszen már több mint 20 éve tagja az Európai Parlamentnek, és az Ekon Bizottságnak is többek között tagja, épp ezért nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik az adókérdésekben, épp ezért kiváló jelölnek, jelöltnek tartjuk a Vizsgáló Bizottság elnöki posztjára. Elnök, köszönöm szépen. Az EPP jelöltje Werner Langen, ő teljes jogú tagja a bizottságnak, de azért meg kell kérdeznem, hogy ezt a terhet vállalja magára, és hogy kitöltötte-e a pénzügyi érdekeiről szóló lapokat. Igen, köszönöm szépen a támogatást, minden, minden világos, tehát elfogadom a jelentést. Jó, akkor ezt én lefordítom, tehát hogy a vagyonnyilatkozatot megtette, és hogy elfogadja a jelölést. Nos, akkor tapsal elfogadhatjuk, mivel hogy nincsen más jelölt. So I declare Mr. Langen... Nos, akkor Langen úr a a vizsgálóbizottságnak az elnöke, és épp ezért rögtön helyet is cserélhetek vele. Yes, <laughs> Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagy támogatást. És megpróbálom majd a Panama Vizsgáló Bizottságot úgy alakítani, hogy ez könnyű, méltányos, transzparens legyen, ugyanúgy, mint hogy ez jellemezze majd a végső jelentésünket. Most anyanyelvemre váltok. Tehát németül folytatom, van tolmácsolás minden nyelvre, a tagjaink nyelveire. Most akkor németül is szeretném megköszönni a bizalmat. Nagyon fontos feladat az, amit a parlament magára vállal, demonstrálnia kell, hogy tisztességes adózást akarunk, igazságos adórendszert, a TAXE 1 és TAXE 2 bizottságok munkáját nagyon komolyan véve ezt folytatjuk, Mindenkit arra biztatok, hogy a jó eredmények érdekében egy nagyon fair és hatékony munkát végezzünk. A vizsgálóbizottság egy eszköz arra, hogy a tagállamok felé és a többi európai intézmény felé is világosá tegyük a mi álláspontunkat, és ezt tudjuk érvényesíteni is. Nagyon jó bizalomra épülő együttműködést kívánok eh, minden kollégának, a koordinátoroknak is. Most megválasztjuk az alelnököket, és remélem, hogy a 12 hónapos eh, mandátumunk után jó eredményeket tudunk majd felmutatni. Még egyszer köszönöm a eh, sokrétű támogatást. Rátérünk a napirendre. Második napi rendi pont. alelnökök megválasztása. A plenárison elfogadott határozatban az szerepel, hogy négy alelnöke lesz a vizsgálóbizottságnak. Itt vannak a javaslatok. Először szeretném megkérdezni, hogy vannak-e még bár, van-e bármilyen kívánsága valakinek, mielőtt elkezdünk szavazni? Kíván-e valaki hozzászólni, felszólalni? Úgy látom, hogy senki. Akkor rátérünk az első alelnök megválasztására. Van egy megállapodás eh, itt a főtitkár részéről, ami szerint az első alelnököt eh, az SND frakció jelöli. Ezért kérem a javaslatokat. Simon képviselő. Az SND frakció nevében Ana Gomes kolléganőt szeretném javasolni. Itt is az érvényes, amit Ferber úr az előbb elmondott. Először az állandó alelnököket kell megjelölnünk. Látjuk, hogy határozott képesség megvan a szavazáshoz, ha jelöltökre tesznek javaslatot a frakciók. Először a szocialisták ezt már megtették, de formálisan meg kell kérdezni, hogy más frakciónak van-e javaslata. Nincsen. Akkor Gomez asszony jelen van, igen, itt látom, pont velem szemben ül. Szeretném megkérdezni, hogy szükség van-e titkos szavazásra. Nem. Akkor felkiáltással, tapsal első alelnöké választottuk a Ana Gomest. Gratulálok, kedves kolléganő, és foglaljon itt helyet. Az egyeztetett listán, a javaslatok listán a második alelnöki posztra az ECR jelölhet. Kérdezem, hogy van-e esetleg más javaslat is, vagy ki itt az ECR nevében? Köszönöm, elnök úr, az ECR nevében második alelnöknek, Pirko Ruhonen Latnert szeretném javasolni, itt balra mellettem ül. Köszönöm, csak a formalitás kedvéért meg kér, kérdeznem, hogy van-e más javaslat. Nincsen. kívánja -e valaki a titkos szavazást? Nem. Akkor itt is kérem, hogy tapsal válasszuk meg a jelöltet. Pirko Ruonen Leinert ezzel megválasztottuk második alelnöknek. A harmadik alelnöki posztra a GUE jelölhet. Kérem a javaslatot, kiterjeszti elő a javaslatot. Köszönöm, elnök úr. A GUE NGL nevében Fábio Damázi urat javasoljuk. Is this, uh, have... Fábio Damázi urat javasolták. Van esetleg más javaslat? Nincsen. Szeretne valaki titkos szavazást? Nem? Akkor Fabio Di Mazzét üdvözöljük, és ő lesz a harmadik alelnök. Gratulálok! Itt elől foglaljon helyet. A negyedik alelnöki osztra a zöldek jelölhetnek. Sven Gigold, Köszönöm, elnök úr. A zöldek eh, nevében Eva Zsolit eh, javaslom, ő kemény, nagyon tiszteletre méltő tagja a mi frakciónknak. A Pácnak is korábban jelölt volt. Tehát Éva Zsolit javasolták a zöldek, van esetleg más javaslat? Nincsen. Szeretne valaki titkos szavazást? Nem. Akkor itt is tapsal megválasztottuk Éva Zsolit. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogyan ez a határozat szerepel, megválasztottunk egy elnököt és négy alelnököt. Kérdezem, hogy szeretne valaki javaslatot tenni, vagy megjegyzést tenni? Simon kollega. hetek óta nagyon konstruktívan vitattuk meg ennek a vizsgálatbizottságnak az összetételét, ezért úgy gondolom, hogy az elnök és az alelnökök jelölését is ugyanilyen konstruktív légkörben kell lezárni. Ma reggel elhangzott több párt részéről az a kívánság, hogy egy ötödik alelnököt jelölhessen az ALDE. Erről nem tudunk dönteni, hiszen az elnökök értekezlete határozza meg, hogy hány alelnök legyen. De szeretném felvetni, miután itt a házban látjuk, hogy több pár támogatja ezt, hogy kérjük meg az elnökök értekezletét, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és az ALDE számára tegye lehetővé, hogy ők jelöljenek egy ötödik alelnököt. Kíván ehhez valaki hozzászólni? Én ezt észszerűnek tartom, és ha jól látom, ehhez az kell, hogy az elnökök értekezlete ezt jóvá hagyja, mert a plenárison hozott határozatban csak négy alelnök szerepel. Rozáti úr. Elnök úr, a néppárt nevében szeretném ezt a javaslatot támogatni. Valóban fontos, hogy az ALDE frakciónak is legyen képviselője a szakbizottság elnökletében. Köszönöm. Zum Verfahren. Ami az eljárást illeti, először az engedélyre van szükség, és utána egy utólagos választásra. Erre majd sor kerülhet az első rendes ülésünkön, az ülés utáni első ülésen. ellenzi -e valaki, hogy írjunk egy ilyen levelet? Ahogy látom, senki nem emel kifogást. Akkor megállapítom, hogy a szociáldemokraták által által beterjesztett kérést, amit a néppárt is támogatott, mindenki más is támogat. Rendben van. Akkor azt javaslom, hogy miután megérjük a levelet, és meg lesz a döntés, felkérjük a liberálisokat, hogy jelöljenek majd valakit az első rendes ülésünkön. Ezzel tulajdonképpen a napi rendünk végére is értünk. Természetesen a titkárság számos előkészületet eh, tett, és ennek alapján szeretném a következőről tájékoztatni önöket. Az alakuló ülés után megtartjuk rögtön az első koordinátorok ülését, és ezt követően az szerepel a tervekben, hogy az első munkaülésünket szeptember 29-én tartsuk majd meg. A titkárság próbált itt egyeztetni, hogy ne legyen ütközés, mert nagyon sokan a Libé és a Ekonszakbizottságból tagok itt is, ezért szeptember elején és szeptember közepén lesz még két koordinátor ülés, ahol majd eldöntjük, hogy hogyan járjunk el. A titkárság azt javasolta, ezt most már elmondom, a koordinátorok még nem döntöttek ugyan erről, Eh, hogy az első ülésen hallgassuk meg azokat az újságírókat, akik nyilvánosságra hozták a Panama eh, papírokat. Ez a titkárság javaslata. Kíván ez valaki hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor még egyszer köszönöm hogy itt voltak, a mandátumunk meghatározza a feladatunkat, ellenőrizzük el az uniós jog megsértését, a pénzmosással, adóelkerüléssel, csalással kapcsolatos bűncselekményeket, a működési szabályzat 198. 198. cikk érdekében, Azután a bizottság, a tagállami hatóságok mulasztásait kell vizsgálnunk, a magatartási kódex, etikai kódex mentén a TAX 1 és TAX 2 munkája eredményenek tükrében ki kell dolgozni ajánlásokat a jogalkotók számára, és természetesen egyfajta nyomást is akarunk gyakorolni a közvélemény felé. Valamennyien tudjuk itt a parlamentben, hogy különösen a tagállamokra jellemzően a lassan mozdulnak, vannak, és a parlament kell, hogy ellenőrizze a bizottságot is, és a tagállami hatóságokat is, hogy a TAX 1 és TAX 2 bizottságok munkájának az eredménye tényleg megvalósuljon. 12 hónapra van szükségünk ehhez a munkához, a határozat közétételétől számítva, ez június 8-án megtörtént. Tehát a mandátumunk, ha nem kérünk hosszabbítást, 2017. júniusában ér véget, azaz a 2017-es júniusi plenáris ülésen, ha csak nincs valami oka, hogy hosszabbítást kérjük, le kell zárnunk a munkát ennek a mandátumnak a keretében. Ez egy áttekinthető időszak, megköveteli, hogy mindenki nagyon intenzíven dolgozzon. Én a taxéban nem voltam tag, de vendégként gyakran jelen voltam az üléseken, és nagyon fontos lenne, hogy akiket beválasztottak ebbe a bizottságba, legyenek is jelen, hogy tényleg lehessen intenzíven dolgozni. A másik funkcióm, ami, ahol, amikor elnök vagyok valahol, az áll, például Ázsiába csak azok utazhattak el a delegáció tagjai közül, akik mindig részt vettek az üléseken. Ezt egy kicsit ellenőrizni kell, hogy aztán a végén ne az legyen, hogy akik eh, nem vettek részt az üléseken, kérjenek hozzászólás időt, eh, stb. Még egyszer köszönöm a bizalmat, és kérem, hogy az egyebek napi rendi pontban kívánja valaki valamilyen, valamit felvetni. Tajrer képviselő. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, tudom, hogy ez nem a megfelelő hely erre, de ismeretes, hogy egy kóraportőr funkciót is szeretnénk, majd egy társelőadói posztot szeretnénk létrehozni, ezt majd meg kell még beszélnünk persze, de már szeretném jelezni, hogy az ALDE frakció a cseh kollégát, Péter Jezeket fog javasolni az egyik társelőadói posztra. Köszönöm szépen! Van egy nem hivatalos megállapodás, miszerint a szociáldemokratáknak van joga itt javaslatot tenni. Van-e már javaslat? még képlékeny minden, zajlik az eljárás, ha majd lezárult, akkor fogjuk közéteni, hogy mi a javaslatunk. Köszönöm, Simon úr, ezt megértem, és igazából nem is kell erre visszakérdeznem. Ha nincs több hozzászólás, igény, lezárom az ülést, köszönöm a részvételt, az elnök a tolmácsok munkáját is megköszöni, és pihenjenek majd a nyári szünetben.